megfelelően elfogadott szövegekről van szó, és ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében fogjuk az ezzel kapcsolatos szövegeket közzétenni. A házszabály 149. szabálya szerint elfogadtuk június másodikán az elnökök érlekezletén a végleges napi rendet tervezetet. A GUE szerdára eh, van egy, GUE eh, frakciónak van egy kérése a szerdai napot illetően, de kérdezem, hogy előzte van-e valakinek valami módosítási javaslat az mai ülésnappal kapcsolatban, ha nincs, akkor kérdezem, hogy a keddel kapcsolatban van-e. Ha nincs, akkor szerdán a GUE frakció azt kérte, hogy ez szóbeli kérdés, amely arról szól, hogy Japán 2015-2016-ban újra felveszi, újra beindítja a bányavadászatot, hogy ezzel kapcsolatban fogadjunk egy állásfoglalási javaslatot, amelyetről júliusról, júliusban fogunk szavazni. Házekamp asszony fogja meg indokolni ezt a kérvényt, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, arra szeretnék kérni, arra szeretném kérni önöket, hogy a bálna vadászat Japán általi újra felvételével kapcsolatos szobeli kérdést állásfoglalással zárjuk le. Japán 4000 bálnát kíván kifogni és levágni az elkövetkezendő időszakban, és a csendes óceánban pedig már útnak eh, indultak eh, a bálnák. Különféle bálna típusokra vadásznak eh, a japánok, akár 21 méteres is lehet egy ilyen bálna. A föld legnagyobb állatairól van szó, legnagyobb példányairól van szó. 1986 óta tilos a bálnavadászat. A japánok azonban ezt a tilalmat nem tartják tiszteletben, és azt szeretnék, hogyha az európaiak egyszerűen ölbetett kézzel néznék azt, hogy az utolsó bálnákat kiírtják. Én szerintem ezt nem engedhetjük meg, kérem támogassák a javaslatot. Szeretne-e valaki Házekamp asszony javaslata mellett érvelni? Lambert képviselő, tessék, elnök úr. A mi frakciónk támogatja ezt a kérvényt. Azt hiszem, hogy teljesen világos a, a, a kérés. Egy kihalófélben lévő fajról van szó e, a Földön élő legnagyobb elm, emlős e, állatokról van szó, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a parlament a biodiverzitást ne tévessze szem elől. Köszönöm. Elnök, szeretne valaki a javaslat ellen felszólalni? Senki? Akkor ezzel a javaslatról szavazzunk. Név szerinti szavazást kértek a kérvény benyújtói. Kérem, hogy szavazzanak. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Kérdezem még egyszer, hogy mindenki szavazott, és akkor lezárom a szavazást. A javaslatot elfogadtuk. Csütörtökön a néppárt azt kérte, hogy a sürgős emberjogi kérdésekkel kapcsolatos vitát délelőttről délutára helyezzük át, utolsó napi rendi pontként. Ennek az indoklását, indoklására megadom a lehetőséget Préda úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan kérdésről van szó, amelyet nem először nyújtunk be, az ok pedig egyszerű, az emberi jogi kérdésekről hagyományosan csütörtök délután volt a vita. Mm, ezt különböző okokból, amelyeket nem értünk, ezt a vitát délelőtre helyezték át, és aztán utána más vitákat vettek fel a napirendre délutánra az emberi jogokról szóló vita helyére, úgyhogy azt kérjük egyszerűen, hogy állítsuk vissza a régi gyakorlatot. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Szeretne valaki a javaslat mellett szólni? Szeretne valaki a javaslat ellen szólni? Akkor szavazunk. Aki Préda úr javaslatát támogatja, kérem jelezze, mellette tehát. Ellene? Tartózkodás. A javaslatot elutasítottuk. Teljesen világos volt, mondja az elnök. Világos volt. Jó, de ha ragaszkodnak hozzá, kérem, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a vitát, lezárom a szavazást. Jó. 96-an voltak mellette, 205-en ellene, hát elég szoros eredmény. akkor ezzel elfogadjuk a napi rendet, és következik az Európai Bizottság nyilatkozata az ENSZ hívvel étszel foglalkozó magas szintű üléséről eh, Andrikai képvis, eh, biztos úr szó.